Um, everybody. Well... Üdvözlök mindenkit, sok szeretettel köszöntöm Önöket a júri ülés második részén. Örülök, hogy itt vannak képviselőtársaim, és kezdjük is. Sok szeretettel köszöntjük a horvát elnökséget, Tisztelt miniszter úr, nagy megtiszteltetés, hogy itt üdvözölhetem. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam elmenni Zágrába múlt héten, de Lagodinszki alelnöktől hallottam, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző ülés volt. Az első eh, trialóguson már megismerhettünk a eh, horvát prioritásokkal kapcsolatban, illetve holnap is lesz egy egyeztetés, egy trialógus az bizonyítékok kérdésekben, eh, és további késlekedés nélkül most meg is adom a szót önnek, hogy meghallgassuk a elő, bevezető előadását. Tessék, öné a szó. Hvala lijepo, poštovana predsjednice. Köszönöm szépen, elnök asszony, bizottsági tagok, nagy megtiszteltetés és öröm számomra bemutathatom az Európai Unió soros elnökségének, a horvát elnökségnek a programját és prioritását. Az elnökségre egy sok kívással időszakban kerül sor az Unió számára, egy intézmény és jogalkotási ciklus kezdetén. Az elnökségünk mottója erős Európa a kihívásokkal teli világban. A horvát elnökség programja négy fő prioritáson alapul. Európa, mely fejlődik, ez az első, Európa, mely összekölt, Európa, mely védelmez, és Európa, mely befolyásos. Az igazságszolgáltatás területén a horvát elnökség a prioritások kidolgozására összpontosít, az Európa, amely védelmezi polgárait kontextusában. Az elnökségünk idején a következő területekre fogunk összpontosítani. Az igazság, biztonság és jogérvényesülés jövője, illetve az erről szóló viták, a stratégiai agenda és a tematikai megbeszélések alapján ezen a területen, amelyek már a román és finn elnökség idején elkezdődtek. Az igazságszolgáltatás területén fogjuk kialakítani prioritásainkat, és a belpolitika területén a következő öt éves időszakra vonatkozóan. A szabadságbiztonság és jogérvényesülés területének jövője volt a nem hivatalos miniszter találkozó témája az igazságügyminiszterek részvételével, amelyre Zágrában január 23-án és 24-én került sor meg kell határozni a stratégiai iránymutatásokat, a biztonság, a szabadság és jogérvényesülés területének térségére vonatkozóan, ez az EUMS-ben is szerepel. Ez a gyakorlat 1999-ben kezdődött, Tamperében, aztán Hágában folytatódott 2004-ben, Stockholmban 2009-ben, és a Stockholm utáni irány, ö, időszakban, a 2014-es évben. Az EU stratégiai programja a 2019-2024-es időszakra vonatkozóan a tavalyi év júniusában került elfogadás, és meghatározza az EU irányát a következő öt éves időszakra vonatkozóan. Ott világosan kiemelődnek a szabadságbiztonság és jogérvényesülés területére vonatkozó prioritások, és a tanács ezen prioritásokat integrálni fogja a munkájába. A horvát elnökség nem nulláról indult, számos megbeszélés zajlott már az egyes elemek jövője kapcsán, az EU jogalkotási keretével kapcsolatosan, és ezért külön köszönetet kell mondanunk a trió másik két tagjának, Romániának és Finnországnak. Elnökségünk elképzelése volt, hogy a transzverszális kérdéseket meghatározzuk, amelyek kihívást jelentenek az igazságszolgáltatás és a belpolitika területén, és amelyek mentén majd dolgozunk el a jövőben kidolgozzuk a stratégiai iránymutatásokat a négy következő területen, az értékek és a jogállamiság, a kölcsönös bizalom, a közös európai területünk védelme és az új technológiák. Figyelembe vesszük persze a nem formális ö, ö, minisztertalálkozó megbeszélésének eredményeit Zágrában, az új stratégiai iránymutatások javaslatának kidolgozásakor, dolgozásakor, és már februárban a Koreper területén megszervezzük a vitákat ezen a stratégiai iránymutatásokról, amelyeket aztán márciusban az igazságszolgáltatási tanács napirendjére helyezünk majd, és aztán március végén várjuk ezek elfogadását az Európai Tanácsülésén. A horvát elnökség felvette a kapcsolatot az Európai Tanács új elnökével, az új stratégiai iránymutatások elfogadását ő támogatta, és ez egy nagyon fontos elem. Az alapjogok területén a horvát elnökség az alapjogok fontosságát hangsúlyozza, és támogatja az Európai Bizottságot, már ami az EU Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozását, illeti az EU-nak, és szeretném itt kiemelni, hogy Horvátország 2018-ban ratifikálta az Európa Tanács egyezményét, a nőkkel szembeni, illetve a családon belüli erőszak elleni küzdelmet illetően, és a nemek közötti egyenlőség tekintetében is meghozta az intézkedéseket, illetve a megkülönböztetés valamennyi formája ellen felveszük a küzdelmet. Az erőszak valamennyi formája elleni küzdelem a nők esetében továbbra is a horvát elnökség prioritása marad az emberi jogok területén. A pénzügyi programokat illetően reméljük, hogy befejeződnek a tárgyalások az igazságügyet, illetve a jogokat és értékeket illető programokat illetően, amelyek kapcsolódnak a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos megállapodáshoz. Ami a büntetőjogot illeti, a fő ö, Mm, prioritásunk az e bizonyítékokkal kapcsolatos jogalkotási csomag. Itt remélhetőleg minden feltétel teljesül majd az Európai Államügyész Hivatala munkájának megkezdéséhez. Elkezdünk majd egy kétnapos konferenciát is ezen cél elérés érdekében, mégpedig április végén Splitben. A polgári jogok területén külön figyelmet fordítunk a az iratkézbesítéssel kapcsolatos rendelet javaslattal kapcsolatos munkára, illetve a bizonyíték felvétellel kapcsolatos rendelet javaslatra, Azt reméljük, hogy előrelépést érünk el a jogalkotási javaslattal kapcsolatosan, amely a követelések kihatásaival foglalkozik harmadik személyekre. Az EU jogalkotásának végrehajtása rendkívül fontos, és elnökségünk idején vitákat indítunk ezek megvalósulásáról különféle európai igazságszolgáltatási hálózatokon keresztül. Ami pedig a modern technológiákat illeti, itt a horvát elnökség ösztönzi az e-igazságszolgáltatás további fejlesztését, a modern technológia és a mesterséges intelligencia használatát az e igazságszolgáltatásban. Az igazságszolgáltatási alkalmazottak képzése rendkívül fontos, és már megkezdtük a megközelítést a prioritások tekintetében, amely a harmadik nagyon fontos prioritásunk Európa, amely védelmez. Ezen kontextusban az egyik középpont a biztonság, a jog érvényesülés, a jogállamiság, az értékek közös védelme, és ez elképzelhetetlen az állandó szakmai képzés nélkül a bírákat, államügyészeket, a bírósági testületek tanácsadóit, a bírósági személyzetet illetően hogy biztosítani tudjuk a jogbiztonságot valamennyi európai polgár számára, az alap szabadságjogokat védeni tudjuk, és az emberi jogokat úgy szintén. Nagyon fontos tehát az igazságügyi továbbképzés, képzés, ez a napi az szerepel, akár a nemzeti politikai szereplők vonatkozásában, akár pedig az Európai Uniós döntéshozókat illetően. Az igazságszolgáltatási alkalmazottak oktatásának erősítése nagyon fontos témája volt a nem hivatalos minisztertanács ülésének Zágrában. És az Európai Bizottság is megmutatta, hogy ezen intézkedéseket folytatni kell, és nagyon fontos az igazságszolgáltatási oktatás felkínálása valamennyi területen dolgozó szemmel, a készségek erősítése, amelyek szükségesek munkájukhoz, az új tudás, ismeretek megszerzése. Végezetül engedjék meg, hogy eh, a minisztertanácsi ülésekről beszámoljak ezek tervezéséről, amelyek az elnökségünk ideje alatt kerülnek meg rendezésre, ahogy már említettem az imént, a nem hivatalos minisztertanácsi ülésre Zágrában került sor január 23-án. A horvát elnökség ideje alatt még két hivatalos tanácsülést tartunk majd március 12-én, 13-án Brüsszelben, és Luxemburgban május, június 4-én és 5-én. Aztán Dubrovnikban lesz egy EU-USA miniszteri szintű találkozó majd, mégpedig május végén. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Summary. Um, so, members, um, are there any questions or comments? Oh, sorry. <laughs> So, Ms. Vala képviselő következi. Vala asszony. Ja, ich habe jetzt eine äh, <clears throat> Frage speziell zum a komitológiai eljárással kapcsolatosan szeretnék kérdést feltenni, hogy ez hogyan megy majd tovább ez a munka, a tanácselnökség hogyan látja ezt. Talán néhány szót a komitológiai eljárással kapcsolatosan. Az eljárás átdolgozásáról van itt szó, amelyet a bizottság javasolt 2017-ben. A legutóbbi júri ülésen sor került ennek megvitatására, és ami az Európai Bizottság munkáját illeti a jogi szövegek kidolgozásában, a komitológia eljárás során kide- sokszor előfordul az, hogy a tagállamok nem adnak le véleményt. És ez nagyon sajnálatos, főleg akkor, amikor érzékeny jogi területekről van szó. A tagállamok nagyobb felelősséget kellene, hogy vállaljanak. Azonban ennek ellenére gyakran az a helyzet, hogy tartózkodnak, és más szavazati magatartást kommunikálnak kifelé, ez nyilván az Európai Unió jó hírét nem erősíti a népesség körében. Ezért, ami a felülvizsgálatot illeti, nagyon fontos, hogy a 2011-es rendelet felülvizsgálata során a Szociáldemokrata frakció és remélhetőleg a többi frakció is azt szeretné elérni, hogy az Európai Parlament folytassa a munkát ebben a témában, és hogy megmutassuk, hogy az Európai Parlament nem blokkolja ezt az eljárást, hanem a tanács az, amely várakozó állás állásponton van. Kérdezem a horvát elnökségtől, hogy milyen stratégiát követnek, és hogyan szeretnék a tanácsban a jelenlegi zsákutcát leküzdeni. Van-e valamilyen javaslattervük, hogy a tanácsban sikerüljön ezt elérni? Azt remélem, hogy az Európai Bizottság nem követi azokat a hangokat, akik, amelyek azt követelik az Európai Parlament részéről is, hogy vonja vissza ezt a javaslatot. Hogyha azonban mégis megtörténik ez, akkor kérdezem, hogy egy új javaslatot támogatnának-e, és attól félek, hogy ez a jelenlegi javaslat felvizezett formája lenne, és ezért eh, számomra a meglévő eljárás a reformja szívügy, és kérdezem, hogy ezt hogy látja Horváth elnökség. Köszönöm. Hvala lijepo na ovom pitanju. Köszönöm szépen a kérdését. A komitológiai eljárást illetően ez a munka csoportok vitáinak tárgyát képezi, és a horvát elnökség folytatja a munkát ezzel a témával kapcsolatosan az Európai Parlamentben. 2020. január 20 25-én már beszéltünk erről, beszéltek erről, és megnézzük, hogy hogyan tudunk majd előrelépést elérni ezzel a témával kapcsolatosan. A horvát elnökség folytatja a munkacsoportok munkáját, próbáljuk megismerni a tagállamok álláspontját, és ez egy nagyon fontos téma, amin dolgozni fogunk. Mr. Radev is next. Radov úr a következő kérdező. Köszönöm szépen. Miniszter. Elnök asszony, köszönöm szépen, miniszter úr. Először is sok sikert a horvát elnökségnek az elkövetkezendő hat hónapra. Köszönöm szépen, hogy bemutatta a prioritásait, és elmondta, hogy az egyik fő prioritás az igazságügyi együttműködésben az lenne, hogy véglegesítsék a trialógust, és elfogadják az igazságszolgáltatási igazságszolgáltatáson kívüli dokumentumok elfogadását, és ez nagyon fontos szerep, illetve a bizonyítékok kérdését, ez nagyon fontos szerepet játszik a tagállamok között, és ez egy megfelelő keretet biztosítana az igazságszolgáltatási együttműködésben. Az ökönömentes együttműködés a bíróságok között nagyon fontos a belső piac működése szempontjából. 2018-ban 3,4 millió polgári és kereskedemi eljárásra került sor határon túlmutató jelleggel, és nagyon fontos ezek során, hogy másik tagállamból kapjanak bizonyítékot, beszerezzenek bizonyítékot, és az ezen bizonyítékokhoz való hozzáférés megkönnyítése elengedhetetlen. Azt gondolom, hogy a személyes adatok felhasználása, illetve az új szabályozások olyan fontos elemek, amelyekre mindenképpen koncentrálni kell a többi te, intézménye való tárgyalás során. Azt várom, hogy az önök elnöksége alatt gyümölcsöző lesz az egyeztetés. Fosz úr koordinátorunk nevében még egy fontos kérdést tennék fel. 2017-ben az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amely ajánlásokat tartalmazott az Európai Bizottság részére a felnőttek jogi védelmével kapcsolatban. Kérdezem, hogy az elnökség tervezi-e a hágai egyezmény, a 2000-es hágai egyezmény, egyezményt támogatják-e a felnőttek védelmével kapcsolatban? Hvala vam na ovom pitanju. E, iznimno je važno... E, Nagyon fontos azt elmondani, hogy zajlik az eljárás a bizonyíték felvétellel, illetve az iratkézbesítéssel kapcsolatos rendeleteken, ami az iratkézbesítési rendeletet illeti, ez lehetővé teszi a hatékony és megfelelő hozzáférést a polgárok részéről az igazság szolgáltatáshoz. Még a bizonyíték kapcsolatos rendelet javítja a rendszert az Európai Unió szintjén, a bíróságok közötti bizonyítékcserét úgy szintén ezek megfelelnek a az igazságszolgáltatás korszerűsítési követelményének a polgári és kereskedelmi ügyekben, és ez stratégiai prioritásunk, illetve célunk az elnökség ideje alatt. Ezt tehát nagyon fontos kérdésnek tekintjük. 2009-ben megszületett a tanácsban az általános meg megközelítés, és hamarosan a végére kell, hogy érjünk ennek a munkának. Ami a mellékletekkel kapcsolatos munkát illeti, ezen két rendelet kapcsán a mellékletek a bíróság szemere segítségül szolgálnak a rendeletek végrehajtásához, és ez jelenleg technikai egyeztetés tárgyát képezi. A horvát elnökség nagyon elégedett a trialógus megkezdését, illetően az Európai Parlamenttel, amelyre januárban, tehát ezekben a napokban került sor. Köszönetet mondunk a parlamentnek, hogy hajlandó volt meg kezdeni a három megbeszéléseket ezen témákkal kapcsolatosan, amelyek a horvát elnökség prioritásait képezik a polgári jog területén. A horvát elnökség célja a trialógusok lezárása, ezen jogalkotási javaslatokkal kapcsolatosan. Ez jelentős előrelépés a digitalizáció és a korszerűsítés területén. Ugye itt beszéltünk erről 3,5 millió kérelemről, ez helyes ez az adat, és azt hiszem, hogy a két rendelet rendkívül fontos lesz. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt Miniszter úr, sok sikert az ön munkájához és az elnökségükhöz. Két dolgot szeretnék felvetni. Van egy általános kérdés, illetve még egy konkrét kérdés a saját tagállamokmal kapcsolatban. Először is azt kérdezném, hogy hogyan értékeli a jogállamiság problémáját, illetve ennek megsértésének problémáját eh, és az európai eh, támogatásokhoz való hozzáférés, konkrétan azt, hogyha egy tagállam nem tartja be a jogállamisági kérdéseket, eh, előírásokat, akkor fel kell függeszteni az európai támogatást. Gondolja, hogy szükséges egy ilyen mechanizmust létrehozni, amely a jogállamiságot értékeli, és amelyet minden tagállamra együttesen érvényesítünk. Mert jelen pillanatban nem olyan egyszerű világosan meghatározni, hogy ez a mechanizmus miben is áll. Ez az egyik kérdésem. Aztán lenne még egy kérdésem egy másik témával kapcsolatban el lehetne-e kerülni azt, hogy az európai eh, pénzek végkedvezményezetjeit, a gazdákat, a magán eh, intézményeket vagy az önkormányzatokat büntessük meg, eh, akkor, hogyha a támogatást csökkentjük? Ez nem elfogadható hogyha ez a nemzeti szint kisiklásai miatt történik a pénzek csökkentése. E, ez a kérdésem. amit az Európai Parlamentben már régóta vitatkozunk erről, és jogosan tesszük ezt. Az európai pénzeket nem utalhatjuk azokba az országokba, amelyek nem tartják be a jogállamiság e, feltételeit. Melyik egy dolog, Románia csatlakozása a Schengeni térséghez. Az Európai Bizottság világossá tette, hogy minden kritériumot teljesít Románia a Schengeni térséghez való csatlakozás szempontjából. Azonban az a helyzet, hogy Románia a, biztonságot és a stabilitást garantálja. Mégis egyes tagállamok Nak fix véleménye van Románia csatlakozásával kapcsolatban, és ez igazságtalan. A románok tehát az emberek szabad áramlását nem tudják kihasználni sem az áruk, illetve a szolgáltatások szabad áramlását, ahogy ezt egyébként többi tagállam polgárai élvezhetik. Ezt a problémát hogy látja? Köszönöm. Köszönöm, ami a jogállamiság kérdését illeti. Ismétlem, még egyszer egyébként ez a stratégiai dokumentumban is szerepel, hogy a közös értékek, mint a demokrácia, a jogállamiság, az alapjogok alapvető jelentőségek az EU számára. A jogállamiság erősítése és ennek esetleges megsértése esetén a hatékony fellépés nagyon fontos, hogy az egész Európai Unió és Horvátország számára is. Soros elnökségként különleges figyelmet szentelünk ennek a témának. Itt vannak ugye a stratégiai iránymutatások, a szabadságbiztonság jogérvényesülés térsége, illetően a következő öt évre vonatkozóan, és az átfogó megközelítés ezen a területen kiemeli az alapvető értékeket, ugyanakkor a párbeszédet is, a párbeszéd erősítését. Már számos éve uralkodik aggodalom e tekintetben egyes országok okán az Európai Unióban, és azt hiszem, hogy valóban el kell gondolkodnunk ezen a kérdésen, és foglalkoznunk kell a jogelmiség kérdésével. Az általános ügyek tanácsa foglalkozik majd ezzel a kérdéssel, az esetleges szankciók előtt szerintünk minden létező mechanizmust ki kell használni, és nagy erőfeszítéseket kell tenni a párbeszédre az adott országgal, hogy megfelelő kielégítő megoldást találjunk. Köszönöm. Dok se ne postigne dogovor amíg nem létezik megállapodás legmagasabb szinten, a tanács végkövetkeztetéseit illetően a horvát elnökség szerepe a éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokat illetően amely ugye itt a tárgyalási boxokban lévő tartalomra gondolok, itt a jogállamiság szerepét hangsúlyozzuk, és fontos az, hogy minden technikai szempont teljesüljön az Európai Parlamenttel van egy közös megértés az értékek, a jogok tekintetében. Ide tartozik az értékek és jogok programja, és fontos azon mechanizmusok biztosítása, amelyek célja a jogok védelme, érvényesülésének elősegítése, és fontos a civil testem szerveződésének erősítése helyi, regionális és transnacionális szinten, hogy előmozdítsuk a jogok érvényesülését és az Európai Unió értékeinek érvényesülését, valamint a jogállamiság érvényre juttatását a demokratikus unió, az átláthatóság, a megfelelő párbeszéd kialakítása érdekében. Uh, um, uh, uh, Köszönöm szépen a miniszter úrnak, gratulálunk az elnökséghez, és kiváló múlt heti ülésre került sor a Júri nevében voltunk ott, és ott is tudtunk egyeztetni. Kiváló szervezés és kiváló érdemi munka jellemezte azt az ülést. Akkor most három kérdésem lenne. Az egyik dolog az ugye az igazságügy miniszterek részletesen beszéltek jogállamisági kérdésekről az ülés során, ami azonban hiányzott azaz az igazság szolgáltatási részben, az az elnökség álláspontja a hetes cikk témájában. A hetes cikk témájában két eljárás folyik, és nagyon sok aggodalom merült fel. Ez egyik dolog az, hogy mi lesz az elkövetkezendő hat hónapban konkrétan, specifikusan, mit, hogyan, látják, hogyan látja a szerepét hogyan tudják a hetes cikkeljárást előrevinni, és mi az álláspontjuk a parlament bevonásával kapcsolatban, hiszen a parlament indította be az egyik eljárást. Ez az egyik kérdésem. A másik kérdés az igazságszolgáltatási továbbképzés egy fontos téma volt az önök napi rendjén. Kérdezem, hogy mennyiben gondolják ezekbe a e, továbbképzésekbe bevonni e, a rasszizmus elleni e, képzést, az antiszemitizmus, az LGBTI személyekkel kapcsolatos tudatosság felkeltését, a cigány ellenességet képzések során kezelni az igazságszolgáltatási munkatársak körébe, illetve még egy dolog, a bizonyos programok finanszírozása. A Justice program, a Eurojust, az Európai Bizottságot aggasztotta az alulfinanszírozás kérdése, és van-e valamilyen specifikus tervük, hogyan szeretnék a helyzetet javítani, vagy egyetértenek -e a jelenlegi helyzettel? A Eurojust a Europolhoz képest, vagy a hat határ eh, védelmi és kezelési eh, programokhoz képest alulfinanszírozott. Köszönöm. Poštovani zastupnik, hvala na ovom pitanju. Köszönöm a kérdéseit. Igen, elemezzük ezt a hetes cikk szerinti eljárást minden létező mechanizmust ki kell használni még az esetleges szankciók előtt, és meg kell tenni a legnagyobb erőfeszítéseket a párbeszéd keretében történő megoldásra az mechanizmusok kimerítéséig minden lehetséges megoldást ki kell használnunk. A jogállamisággal kapcsolatos párbeszéd keretében 2019. novemberében Arról beszéltünk, hogy a párbeszédet erősíteni kell, évente felül kell vizsgálni a helyzetet, és éves jelentésekre van szükség az Európai Bizottság részéről a jogállamiság tekintetében, hogy a negatív és pozitív trendeket felesen deríteni az összes tagállamban. Ami pedig a bírói továbbképzést illeti, és azon témák bevonását a képzésbe, amelyekről ön rákérdezett. Zágrában beszéltünk arról, hogy valóban korszerűsíteni kell ezen képzéseket, bevonva ezeket az igényeket, és ami az illetékes intézményeket illeti, azt hiszem, hogy erről még vitákat kell folytatnunk, és valóban nagyon jelentősek az önáltal feltett kérdések. Ami a finanszírozást illeti a több éves pénzügyi keretben, ahogy a korábbi kérdésre válaszolva is elmondtam, jelenleg az elnökség hatásköre korlátozott. Itt a legnagyobb politikai szinten kell megállapodást elérni, és ha ez megtörténik, akkor beszéltünk a végrehajtásról. Köszönöm. I'm, I'm using Spanish. Spanyolul fog beszélni. Presidenta, e, Tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen a tájékoztatást. Én egy olyan témára fogok beszélni, politikai, ami politikai szempontból releváns, lehet általában szoktuk mondani, ez egy unalmas téma, mert nagyon sokszor beszéltünk róla az elmúlt években. Az arról van szó, arról van szó, hogy megismerhetjük-e azt, a Public Country by Country Reportingról van szó, megismerhetjük azt, hogy egyes országok, vállalatok, egyes vállalatok, egyes országoknak milyen adókat fizetnek be, illetve ez mennyire nyilvános. Nos, hát ez egy olyan dolog, amit mindenképpen, amiről mindenképpen beszélnünk kell. Nagyon sok ember figyel oda erre a témára, és az emberek ez alapján mérik le például azt, hogy a brüsszeli politikának egyáltalán van-e értelme, vagy a brüsszeli intézkedéseknek van-e értelme. Kérdésem, hogy az önök által vezetett soros elnökség mit tervez ezzel kapcsolatban? Van-e konkrét elképzelésük? És a padhelyzetet fölkívánják e oldani valahogyan? Szerintem nem szabad élni a különböző jogi ürügyekkel. Ugye arról beszélünk, hogy nincsen megfelelő jogalap, szerintem nem ide tartozik. Valójában arról van szó, hogy egyes tagállami kormányoknak nincsen meg a politikai, vagy egyes tagállamokban, a kormányokban nincsen meg a politikai akarat, és a multinacionális cégeknek így próbálnak kedvezni. Függetlenül attól, hogy önök, az önök kormánya erről hogyan vélekedik, szerintem mindenképpen az lenne a kötelességük, hogy a, blokk a blokkot, ezt a PET helyzetet feloldják, és jó lenne, hogy egy irányelvet tudnánk elfogadni. És ha ezt nem érjük el, miniszter úr, akkor jó lenne, hogy kik az, hogy jó lenne megtudni, hogy kik azok, akik blokkolják ezt az egész kérdést, miért nem tudjuk elérni azt, hogy a nagy multinacionális cégek is befizessék az őket megillető adókat. Köszönöm ezt a kérdést. Ugye itt ezek a megbeszélések ezen eljárásokat illetve megint csak nagyon fontosak, és nagyon bonyolult helyzetben vagyunk. A horvát elnökség érdeklődése nagy ezen rend mint az európai közvéleménye vagy parlamenti is. Itt megint csak technikai szinten zajlanak a megbeszélések. Itt a jogalappal kapcsolatosan van probléma, illetve ezzel nem értenek egyet egyes tagállamok. A horvát elnökség számára fontos az együttműködés a tagállamokkal, és megpróbáljuk megtalálni annak a módját, hogy hogyan tudunk előrelépni ezen dossziéval kapcsolatos további munkában. Itt fontos kidolgozni az általános megállapodást. Itt az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek nem a 25-as cikkét kell alkalmazni, és itt mindenféleképpen egyhangúságra van szükség a tanácson belül, amíg ezt az egyhangúságot nem sikerül elérni, addig ez problémás lesz, hiszen itt a 15 és az 50-es cikkek között zajlik a vitamint jogalap között, és mindez kihat a vitával kapcsolatos szavazásra, és itt mindenféleképpen konszenzusra van szükség, nem pedig minősített többségre, tehát jelenleg itt tartunk, és amíg a problémák nem oldódnak meg, addig a horvát elnökség hatásköre korlátozott. Mr. Kusic is next. Thank you. Uvažena predsednice, uvaženi kolegi. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt miniszter úr, megragadnám az alkalmat, hogy kérdést tegyek fel azt illetően, hogy ugye vannak olyan államok, amelyek más hogyan szabályozzák ezeket az eljárásokat, mint más tagállamok Horvátországban. I to samo na temelju vjerodostojnih isprava. Većina tih ovrha, dakle, provodi se... Itt vannak ugye árammal, visszolgáltatással kapcsolatos kifizetetlen számlák, és tíz év alatt itt 8 millió ilyen eljárásra, behajtási eljárásra került sor, 3,8 millió állampolgár van Horvátországban, és itt állampolgáronként két ilyen végzős került ki, kézbesítésre. A Horvátországban a költségeket, hogyha megnézzük a számlákat, és itt 300 euróra rúgtak ezek a számlák, amely egy átlagos nyugdíjat jelent Horvátországban, és nagyon gyakran megtörtént, hogy a polgároktól elvették ingatlanjukat ezen adósságok felhalmozódása miatt, de itt néhány 10 eurós adósságról is lehetett szó. Tehát itt, amíg nem lehetett ezen követelések összegét csökkenteni, addig fennálltak ezek a problémák az ingatlanokkal kapcsolatosan. Aztán ott van a szlovén ilyen irányú törvény, a végzés törvény, amely lehetővé tette az elektronikus úton sokkal egyszerűbben, olcsóbban ezen eljárások lebonyolítását. Mit is jelent mindez? azon országokban, amely gazdaságilag nem fejlettek, mint például jelenleg Horvátország, ezek a behajtási eljárások nagyon súlyos problémákat jelentenek a polgárok számára. Tehát itt 800 ezer ilyen eljárás volt, és itt ez milliónyi polgárt érint, 3,8 millió polgárból. Itt tehát egyfajta közös nyelvet kell találni, ezen üzenetek közvetítésére, amely megkönnyíteni ezen adósok helyzetét, és maximálisan védi a hitelezőket is ugyanabban az időben. Ugye ott vannak a kísértékű követelésekkel kapcsolatos rendelet rendelkezései, ott határokon át nyúló ö, ügyek is felmerülhetnek, és azt hiszem, hogy Ugyanilyen dologra van szükség ezen behajtási eljárásokban, hogy ezek gyorsabbá és olcsóbbá váljanak. Tehát, hogyha ott van 10 euró, mint kezdeti adósság, és aztán 300 euróra nő ez, és aztán a, valakitől még az ingatlanját is elveszik, és 5-6 évig tarthat egy adott eljárás, több ezer euróra növekszik az az adósság összege, és ezt egy alacsony jövedelmű személy Horvátországban nem tudja megfizetni. Itt tehát arra van szükség, hogy figyelmet szenteljünk ezen behajtási eljárásokra, erről európai szinten is vitát kellene lefolytatni. Itt, hogyha konkrét témákról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy ez egy ilyen lehet. Köszönöm. I, I think Mr. Buda has a... Is it on this topic? Buda úr, ehhez kapcsolódik a téma? Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is felszerettem volna egy kérdést. Valójában igazából szerettem volna megkérni a miniszter urat, hogy arra a kérdése válaszoljon, hogy Románia mikor csatlakozhat a Schengeni térséghez, mert erre nem válaszolt még. Egy kérdést valóban föltettem a jogállamiságról, de volt egy második kérdésem is a Schengeni térségről, erre nem válaszolt a miniszter úr. Prvo vezano za pitanje ovrha. Mi a behajtást illeti, valóban van egy ilyen jogszabály, jogban gyökerező probléma Horvátországban, és ez akár egész Európában is megjelent bizonyos szinten. Ez egy nagyon összetett kérdés a horvát jogszabályokban történt bizonyos előre lépés, amit ön is megemlített. Nehéz egy egységes megoldást találni 28 vagy akár 27 tagállam esetében, hiszen a rendszer egységes kell, hogy legyen. Az elnökség programjában szerepel, hogy az emberek, valamennyi polgár érdekében tevékenykedünk az összes országban, és ezért el kell gondolkodni a lehetőségeken ezen kérdést illetően, és megnézzük, hogy milyen illetékességi körrel rendelkezünk a jogszabályok alapján. Egyes rendszerek jobbak, de teljes mértékben egyetértek, hogy a behajtási rendszert harmonizálni kell, a hitelezők és az adósok érdekeit kiegyensúlyozván. Horvátországi helyzetet ön jól ismeri, és hasonló javaslatok vannak ezen eljárást, illetően megpróbáljuk hát, alakítani a rendszert, hogy legyen kiegyensúlyozottabb, egységesebb és szociálisan is érzékenyebb, mint amilyen jelenleg. A horvát elnökség valamennyi területen azon dolgozik, hogy a rendszer valamennyi európai polgár jólétét szolgálja. Ami pedig a Schengeni térséggel kapcsolatos kérdést illet, illetve Romániát, itt ugye minden feltétel, ha teljesült, akkor Románia csatlakozik, csatlakozhat Románia ö, a Schengeni övezethez. Horvátország is valamennyi követelményt tette annak érdekében, hogy a Schengeni övezet tagjává válhassék. Madame Voltes is next. this asszony. Thank you. Welcome to the minister. Welcome. Köszönöm szépen, üdvözlöm, miniszter úr. Üdvözlöm az elnökséget, és sok sikert kívánok az elkövetkezendő fél évre. 2007-ben a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete arra jutott, hogy a nagy részvény, a nagy tőzsdejegyzett cégek igazgatóságában az igazgatósági tagoknak csak a negyede nő. Hogyha ezen statisztikával kap, ezt a statisztikát nem veszük komolyan, akkor semmi nem fog megváltozni a jövőben. Bizonyára ismeri az Európai Bizottság 2012-es javaslatát, erre vonatkozóan. Kérdezném, az lenne, hogy a horvát elnökség ezzel kapcsolatban mit kíván tenni az igazgatósági tanácsokban dolgozó nők számával foglalkoznak-e a tagállamokkal fölkívánják-e venni a kapcsolatot ügyben, és van egy személyes jellegű kérdésem. Érdekelne, hogy Horvátországnak mi az álláspontja ezen témában, tehát a belső álláspontra kérdeznék rá, tehát a horvát kormány hogyan vélekedik erről, ugyanaz, mint 2012-ben. Azért kérdezem ezt, mert nálunk Hollandiában 2012-2013-ban még a kormányálláspont negatív volt, tehát nem támogattuk a, az álláspont, ezt a javaslatot, de most szerintem elkezdhető, hogy akár meg lehet a többség is, tehát támogatni is tudjuk vagy tudhatnánk ezt a javaslatot. Tehát mit kívánnak tenni, illetve mi a horvát álláspont. Nem tudom, hogy annak idején 2012-ben mi volt a horvát álláspont, de szeretném tudni ezt is, és hogy volt-e valamiféle változás ezzel kapcsolatban. Elkötelezi magát a horvát elnökség amellett, hogy 7 éves semmittevés után végre történjen valami. Hvala lijepo na ovom pitanju vezano za jednakost. Ami a nemek közötti esélyegyelőséget illeti, a tőzsdényezett társaságok igazgató tanácsaiban, ahogy ön mondta, 2017-ben a Máltai elnökség ideje alatt, amikor utoljára vitattuk, vitatták meg ezt az irányelvet a tanácsban, még mindig nem volt minősített többség a javaslat mellett. Ez továbbra is blokkolva volt az elmúlt három évben, és a tanács nem folytatott további vitákat ezen kérdésről. A szöveg készen van, de ahogy mostanak a dolgok, nem láttunk okot arra, hogy ez a blokkoló kisebbség változtatott volna a véleményén. Figyelemmel, figyelemmel követjük az ügyet, és hogyha változna a blokkoló kisebbség álláspontja, akkor dolgozunk tovább a dosszín. Horvátország véleményét illetően Horvátország készen volt arra, hogy támogassa ezt teljes jogi okokból, very short. Rövid kiegészítő kérdés, igen. Ugye, tolmácson keresztül hallgatom önt, nem tudom, jól értettem-e, hogy ezen témával kapcsolatban csak akkor kívánnak valamit tenni, hogyha úgy érzik, hogy a blokkoló kisebbség megszűnt, tehát proaktíven nem fognak semmit tenni. És jól értettem, hogy 2013-ban is most is ezen, ezen javaslat ellen foglaltálást a horvát kormány? Nem támogattuk ezt jogállapi okok miatt, és meglátjuk, hogy hogyan alakul a tagállamok magatartása, ennek fenn fogunk eljárni. Timo. I'm listening. <laughs> Thank you very much. Igen, figyelek. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ellátogatott ide. Közvetve már beszélt erről a témáról, amit szeretnék felvetni, ez a jogállamiság. Ez az egyik legérdekesebb és legfontosabb téma, azt hiszem az ön, önök elnöksége alatt, és valószínűleg a elkövetkezendő néhány évben. Két kérdésem lenne az igazságügyi programmal kapcsolatban. A 2021-27-es igazságügyi program tárgyalása ö, folyik, és a bírói együttműködést szeretnénk megerősíteni ezzel kapcsolatban a bűnügyi és polgári kérdésekben, illetve szeretnénk a jogállamiságot megerősíteni, illetve a bírói képzést szeretnénk megerősíteni és egy közös jogállamisági kultúrát, illetve igazságügyi kultúrát szeretnénk elterjeszteni Európában. A horvát elnökség milyen szerepet kíván játszani ebben? Hogyan kívánja elérni a horvát elnökség azt, hogy közelebb kerüljünk a célkitűzésekhez? Az elmúlt hónapokban néhány riasztó eseményt láthattunk ezzel kapcsolatban a bírói rendszerek függetlenségével kapcsolatban sajnálatos módon rosszabbodtak a helyzetek, romlott a helyzet, romlott a helyzet. Hogyan kívánják azt megelőzni, hogy hasonló események forduljanak elő máshol, illetve úgy gondolják-e, hogy a különböző jogrendszerek közötti kölcsönös bizalmat meg kell erősíteni, illetve hogyan lehet azt megerősíteni, hogy független igazságszolgáltatás maradjon meg Európában? Hvala na pitanju. Köszönöm a kérdést. Ami a jogállamiság kérdését illeti, a programdokumentumunkban már említettük, hogy ez nagyon fontos, ezen négy pontban, amit felsoroltam, szerepel a jogállamiság, ugyanakkor a kölcsönös bizalom is a tagállamok között, mert a kölcsönös bizalom nélkül a tagállamok között az együttműködés nehézkes, nem is lehetséges elgondolkodni a közös vita témákon. A stratégiai irány mutatások keretében itt mindennek meg lesz a saját státusza és szerepe. Ami a polgári joggal kapcsolatos rendeleteket illeti, melyet Horvátország támogat, ugye itt az e bizonyítékok felvételéről van szó többek között, ez erősíti a bizalmat, az együttműködést, gyorsabbak lesznek az eljárások, meg könnyíti valamennyi polgár számára az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, és ez kapcsolódik a finanszírozáshoz. Jelenleg még nem létezik megállapodás a legmagasabb politikai szinten, ezért a horvát elnökség szerepe korlátozott, és amint létrejön a megállapodás a legmagasabb szinten, akkor az illetékességünk szerint a lehető leggyorsabban elindítjuk a folyamatokat valamennyi szinten. A jogállamiság kérdését illetően már válaszoltam, ez az Európai Unió alappillére alapja, az elnökségünk egyik első prioritása, és ezt támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm a horvát miniszter úrnak, hogy ide látogatott a parlamentbe. Örülök annak, hogy tanulja lehetek amikor is Horvátország először látja el az elnöki, soros elnöki teendőket, ez, ez mindig nehezen teljesíthető feladat. Európát szeretnék olyan helyé tenni, amely az embereket összeköti, de a digitális összekötetés is vele tartozik. Erről majd később beszélek. A kollégák említették, hogy vannak olyan jogalkotási dokumentumok, illetve tá- dossziék, amelyek blokkolva vannak a tanácsban, komitológia, igazság, az igazgatósági tanácsban a nők helyzete. Ezek már évek óta blokkolva vannak a tanácsban, nem jutunk ezekkel elő. A bevezetőjében nem említett hasonló ügyeket a tanácsban. Kérdésem, hogy akkor ez nem prioritás Horvátország számára? Vagy önök úgy ítélik meg, hogy ezeket a padhelyzeteket nem lehet feloldani? Ez az első kérdésem. Köszönöm, hogy az isztambuli egyezményre utalt. Remélem, hogy a kollégáit majd arra fogja ösztökélni, hogy írják alá ezt az egyezményt, hiszen vannak még olyan tagállamok, amelyek nem írták alá az isztambuli egyezményt. Visszatérve most a digitális összekötetésre, az e-bizonyítva, az e bizonyítékokról beszélt, mi szerint ez egy olyan téma, amelyel foglalkozni kell. Az új technológiákról, az új technológiákkal a mi szakbizottságunk is foglalkozik. Ha digitális Európára törekszünk, olyan Európára, amely, ahol digitális összeköttetések vannak, akkor nagyon fontos, hogy a digitalizáció biztonságos legyen, és ez vonatkozik az e-bizonyítékokra is. A titkosítás Kérdése merül fel. Kérdésem, hogy a horvát elnökség foglalkozik-e majd ezzel a kérdéssel, kíván ezzel foglalkozni, és az európai bolgárok számára, illetve a kormányok számára kívánják-e elérhetővé tenni a titkosítást. A biztosítás, a bizottság nem sokára foglalkozni fog, a, meg pedig a horvát elnökség alatt a digitális szolgáltatásokkal is. Lesz majd egy javaslatuk ezzel kapcsolatban. Jogalkotási javaslatuk kérdésem, hogy bevonják-e ebbe, ennek a kérdésnek a megvitatásába a parlamentet, illetve a tagállamokat, a lakosságot. Nagyon fontosnak tartom, hogy a különböző platformokra vonatkozó szabályozást dolgozzanak ki az európai polgárok az, EU, az európai polgárok jogainak védelmét nem szabad privatizálni, ezt minden, ez mindenképpen közférában kell, hogy maradjon. Még egy utolsó gondolat. Az Európai Parlament azt kérte, hogy a parlamented a Magyarországgal kapcsolatos meghallgatásokba bevonják, ezek jogállamiságról szóló meghallgatások, a tanács eddig ennek nem adott helyet, az Európai Unió kohéziója szempontjából ugyanis, ugyanak, ugyanis nagyon fontos a jogállamiság helyzete. A horvát elnökség, a tanács vezető elnöksége számára is nagyon fontosak az európai értékek. Tesznek valamit azért, hogy az Európai Parlament is jelen lehessen a meghallgatásokon? Nem csak Magyarországról beszélek, hanem Lengyelországról is. Hvala vam lijepo na cijelom setu i nizu pitanja koje ste mi... Számos kérdést tett fel nekem, ezért elnézést kérek, hogyha ne talán valamit kifelejtenék. Azon dossziékkal kapcsolatosan, amelyek valóban blokkolva vannak, utalt itt a komitológiára, illetve a kollektív keresetekre, vagy a nők a tőzsdényezett társaságok igazgató tanácsában. Itt valóban nehéz válaszolni a kérdésre, mert itt eljárásjogi szabályok hiányoznak, illetve a jog alappal kapcsolatos problémák is felmerülhetnek, ezért korlátozottak a lehetőségek a horvát elnökség előtt ezen kérdések megoldására. Ami a kollektív érdekek védelmét illeti a fogyasztók esetében, a horvát elnökség tovább folytatja a jogalkotási munkát, a fogyasztók érdekeinek kollektív védelmét illetően, a panaszok benyújtását illetően. Ez egy nagy előrelépést könyvelhetett el ez az ügy a fogyasztók jobb védelme irányában. A horvát elnökség idején foglalkozunk ezzel a parlamenttel együtt. Az első trilógus már konstruktív szellemben lezajlott és a parlament kívánalma is az, hogy folytatódjék a megbeszélés az elkövetkező hónapokban a témáról, ami az isztambuli konvenciót illeti. Örülök annak, hogy Horvátország is ratifikálta az isztambuli egyezményt, mégpedig most nem egyszerűen államként, hanem az EU elnöklő országként fontos, hogy fellépjünk a nőkkel szembeni erőszak ellen, a családon belüli erőszakkal szemben, és azok, akik még nem tették ezt meg, azt hiszem, hogy 21 ország eh, ratifikálta már ezt az egyezményt. Én akik még ezt nem tették meg, azokat arra ösztönözni hogy tegyék meg, arra bátorítanám is megosztom velük tapasztalatainkat, hogy együtt küzdjünk az erőszak ellen a nőkkel szemben, illetve az, e- a családon belül erőszakkal szemben. Itt mindenféleképpen közösen kell fellépnünk, megosztván bevált gyakorlatainkat, tapasztalatainkat, de az első lépés ezen a területen az Isztambul Egyezmény ratifikálása. Ami pedig az elbizonyítékokkal kapcsolatos rendeletet illeti, ez rendkívül fontos, hiszen ahogyan látjuk, digitális világban élünk, ahol a dolgok rendkívül gyorsasággal zajlanak. Van egy nagyon jelentős digitális dimenzió, és készek kell lennünk arra, hogy erre megoldásokat találjunk. Az elnökség programjában a digitalizáció, a korszerűsítés nagyon nagy értéket kap, és nagyon magasan szerepel a prioritás listánkon. Itt a belső jogalkotás kidolgozása fontos az e-bizonyítékokat illetően, ugyanakkor a bilaterális megállapodások is, ezen megállapodások bekérése, megosztása, megőrzése kapcsán, és ezt a folyamatot még nyomon kell követnünk, ami pedig az üzenetek titkosítását illeti az elnökség szintén figyelmet szentel ezen témának, ami pedig a jogállamiságot illeti, illetve azt, hogy a parlamentnek lehetővé tegyük, hogy a magyar ügybe bevonódjon, az Európai Parlamentnek alkalma volt erre, hogy kifejezze véleményét. Az eljárás valamennyi szintjén beszámolunk az Európai Parlamentnek, és mindig bevonjuk az Európai Parlamentet ebbe a folyamatba. Thank you. Um, Madam Hauptmann. Yeah, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözlöm a minisztert ebben a szakbizottságban, és eh, a eh, vállalatjogról szeretnék kérdezni, remélem, hogy az ön illetékességébe tartozik. Nagy elvárások vannak eh, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság a tanács által támogatva számos javaslatot nyújt be vállalatok számára a kötelező elvárható gondosság témájában. Egyre több elvárás van az üzleti világ részéről is arra vonatkozóan, hogy egyelő feltételrendszer működjön. Sok cég, vállalat szeretné az emberi jogokat támogatni, az klímát támogatni, a környezetet védeni, de ezeket verseny hátrányba taszítják a felelőtlen vállalatok, és ráadásul a nemzeti jogszabályok is gomba módjára szaporodnak, mindegyik más, mindenkinek más feltételeknek kell megfelelnie minden országban. Kérdezem, hogy a Horvátország támogatná-e az Európai Bizottságot abban, hogy ilyen opciókkal, közös opciókkal eh, álljon elé, és akár egy jogszabály tervezettel. A második dolog, számos gondolat merült fel a nem pénzügyi beszámolási irányelvvel kapcsolatban, ez is ebben a, ennek a szakbizottságnak a öm, öm, reszortjába tartozik, és ez is részét képezheti a kötelező elvárható gondosságnak. A a finn elnökség egy cselekvési agendával zárta ebben a témában az elnökségét, és gondolom, hogy Németország pedig várja majd, hogy mikor érkezik hozzá a labda. Horvátország most a két ország között átkötő szerepet játszik. Köszönöm ezt a kérdést. A cégek esetében nagyon fontos a kötelező gondosság a teljes ellátási láncban. Itt megfelelő társasági irányításra van szükség, amely a fenntarthatóságot támogatja a gazdaságban, és lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a környezet, illetve a szociális fenntartatóság szempontjait is figyelembe vegyék. Az Európai Uniós tanulmányok vizsgálatok szintjén a felelős vállalat irányítástól eredményeket várhatunk, amennyiben ezeket a felelős gyakorlatokat sikerül a vállalat irányításba el, átültetni. Azt hiszem, hogy jó út az, hogy elemezzük a tényeket, és lépéseket tegyünk a további szabályozás, az esetleges további szabályozás irányába, ami pedig a beszámolási kötelességet illeti. Az előző kérdésre válaszolva elmondtam, hogy jelenleg formális akadályok vannak ezen dosszi útjában. Tehát itt a jog alappal kapcsolatosan merül fel probléma, és először ezt kell megoldani, hogy tovább tudjunk lépni. Ja. Utalasszony, igen, igen, elnök asszony, azt gondolom, hogy a kollégánk kérdése az országonkéti beszámolóra vonatkozott, ez egy megosztott felelősség ezen szakbizottság és az ECON között, és ez a tanácsban blokkolásra került, ez a jogi alapra vonatkozóan, ami pedig a nem pénzügyi beszámolási kötelezettség, ez 2014-esre megy vissza, és azt hiszem, hogy az Európai Bizottság szolgálataiban is gondolkodnak azon, hogy hogyan lehet ezt egy kicsit felturbózni, hogy a tagállamok ugyanolyan komolyan vegyék a nem pénzügyi beszámolást, mint a pénzügyi beszámolást. Ez már aktuális pontosan, ez egy fontos jogalkotási aktus. Elemezni fogjuk a helyzetet, és további lépéseket teszünk, ami a vállalatirányítást illeti. Nagy figyelmet szentelünk ezen kérdésnek programunkban. Fogunk egy konferenciát is szervezni, várt elnökség idején ezen témát Madame Aubrey. Euh, monsieur. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr, nagyon örülök, hogy itt van. És még egyszer visszatérnek arra a kérdésre, amit a kollégám felvetett. A multinacionális cégek elvárható kötelező felelőssége az ön kérdé- válasza eléggé homályos, és eléggé problematikus az, hogy összekeveri a témákat, az országonkénti beszámolást és a nem pénzügyi beszámolást. Ez két külön dolog, mind a kettő ugyan nagyon fontos, de két külön dolog. Én egy francia témával kapcsolatban szeretnék felszólalni. Az NGO-k Franciaországban most de teljesen igazságszolgált, igazságtalan helyzetben vannak a Franciaország a 19. legnagyobb kibocsátó ország, és hogyha az ngo nem írják alá a klímaváltozással kapcsolatos javaslatot, ez pontosan a kötelező elvárható gondosság miatt van. Franciaország az egyetlen olyan ország, amelyben létezik egy ilyen jogszabály, még akkor is, hogyha a jogszabály tervezetek kezdenek felmerülni több mint tíz új másik tagállamban is. Nyilván tudja, hogy nagyon nagy elvárásaink vannak, többen is beszéltünk már erről a kérdésről, a, tag, a multinacionális cégek felelősségéről, és a civil társadalommal szemben is felelősek. Több mint száz NGO indított egy felhívást Európában hogy az európai intézmények is fellépjenek ezen a területen, ahogy már említette a kollégám is, a munka folyik, ez jó dolog, de az a válasz, ami abból áll, hogy várjuk a dolog eredményét, mielőtt elkezdjük a fellépést, hát most várjuk, hogy hány cég fog összeomlani, mint ahogy összeomlott Bangladesben a textil vállalkozás, vagy hány cég sérti meg az emberi jogokat, mielőtt fellépünk? Milyen lépéseket kíván tenni az Európai Tanács a, a horvát elnökség alatt, hogy amint csak lehet, az elkészült tanulmányt tegyék közzé, illetve a finn elnökség ugye elég sok mindent tett az um, elnöksége alatt, és készített egy ütemtervet. Kérdezem, hogy a finn elnökség lépéseit folytatják-e majd, illetve a közös vitát a parlamenttel és a tanácssal uh, és a bizottsággal szorgalmazzák-e. Köszönöm. Örülök annak, hogy a parlament készen áll a vitára. Meg kell néznünk, hogy mi szerepel majd a tanulmányban, hogyan tudunk további lépést tenni, hogyan tudunk megoldásra jutni. A horvát elnökség teljes mértékben kész arra, hogy figyelmet szenteljenek kérdésnek, és előrelépést érjen el, a meglévő eljárás keretében, amit tiszteletben kell tartanunk. Thank you. Um, a final question. Köszönöm szépen, Tidié úr teszi fel az utolsó kérdést. Tidié úr. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, miniszter úr. A irányelv tervezett jelentéstövőjeként, amely a közös panaszbenyújtással kapcsolatos, hadd mondjam el, hogy nagyon fontos megvédeni a fogyasztókat a multinacionális cégek illegális lépéseivel szemben, mint a Dieselgate vagy a Ryanair bizonyos fellépései. A január 20 6-án, tavaly január 26-án 579 képviselő szavazott, szavazta meg ezt a javaslatot, aztán triálógusra került sor. Én üdvözlöm a horvát elnökséget és a szellemiséget, amelyben elkezdték az együttműködést, rendkívül konz, együttműködő szellemben. Ön hogyan látja ezt, személy szerint hogyan viszonyul ehhez a témához, és mennyiben gondolja azt, hogy abszolút prioritás ez a téma a holvát elnökségnek, és hogy véleménye szerint e, érdemese és elvárható-e az elnökségük végig megegyezésre jut? I na ovo sam odgovarao i naš je doista cilj a célunk az, hogy az Európa, Európai Parlamenttel megállapodjunk az elnökségünk ideje alatt, és minden erőfeszítésünket annak szenteljük, hogy előrelépést érjünk el ezen ágazatban. Uh, Köszönöm szépen, eh, hogy eljött hozzánk, és bemutatta a horvát elnökség eh, prioritásait. Ez nagyon hasznos volt, számos kérdést kapott a képviselőktől egyesek hasonló témák körül forogtak, nyilván ebből megértette, hogy vannak olyan témák, amelyek visszatérő témák, amelyek kifejezetten foglalkoztatják a képviselőket, és vannak olyan témák, amelyek a tanácsban, zsákutcába kerültek, és ezeket kellene valahogy onnan kiszabadítani. Ebben várjuk az önök segítségét. Köszönöm szépen! Köszönjük, hogy eljött hozzák, megválaszolta a kérdéseinket pontosan és lényegre törően. Minden jót kívánunk az elnökségére. Köszönöm, köszönöm a feltett kérdéseket is. Elnézést kérek, hogyha esetleg nem mindegyikre válaszoltam, vagy nem teljességben, megpróbáltam ezt megtenni. Köszönöm. <laughs> <laughs> Semmi baj, semmi baj, szeretjük a rövid válaszokat. Köszönöm szépen.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 Kedves kollégák, akkor folytatnánk a következő napi rendi ponttal. A következő napi rendi pont a csoportos panaszbenyújtás és az ezzel kapcsolatos képviseleti fellépés. Thank you. I would like to carry on with the meeting. So item 12 on our agenda. Ez a 12-es napi rendi pont Ez a fogyasztók közös panasz benyújtásával eh, kapcsolatos eh, téma, a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások. Most eh, szeretném megadni a szót a jelentéstevőnek, hogy a trialógusról beszámoljon. Didier úr, önnek öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a kiváló ülésvezetését. A Ezt átélhettük a horvát elnökség bemutató, bemutatkozásával kapcsolatban, amely a kérdésemmel kapcsolatban egy kicsit kitérő választ adott. Minden esetre az előző mandátum van 579 szavazattal, és minden frakció határán átnyúlva egy olyan javaslatot tudtunk támogatni, ami eléggé kiegyensúlyozott, és ezzel indultunk február 14-én a Indulunk február indulunk majd a trialógusra. Három célkitűzés van, az egyik a szolidaritás a különböző jelentéstevők között. Köszönöm az elkötelezettségüket, hogy kiállnak a parlamenti mandátum mellett. Larára tekintek, eh, Heidire, Manu, Obri, eh, aki most nem hallgat, eh, Lisi és Gilles Le Breton is. Nekik köszönetet szeretnék mondani az elkötelezettségükért, és tudom, hogy nyilván tudunk majd valamilyen közös álláspontra jutni, hiszen ez az Európai Parlament mm, célkitűzése, ezért választottak meg minket, és ezért ülünk most itt. A másik dolog az az, hogy megfelelő kiegyensúlyozott ér, megfelelő kiegyensúlyozott megállapodásra jussunk. Egyrészt kiegyensúlyozzuk a, a panaszosok, a fogyasztók érdekeit, másrészt pedig a vállalkozások jog biztonságra célz, irányuló igényeit. Én a tanács tól és az Európai Bizottságtól, illetve az Európai Parlamenti eh, képviselőktől, eh, jelentéstevőktől azt kérem, hogy, hogy ezen szellemiség mentén dolgozzanak a témán, ami nyilván kompromisszumkészséget követel. A második dolog az az, hogy nyilván szeretnénk gyorsan előrelépni. Úgyhogy egy megfelelő, ambiciózus, pontos ütemtervet kell kidolgoznunk, szigorú ütemtervet, pontos célkitűzésekkel, hogy a horvát elnökség végére meg tudjunk állapodni. Persze nem érdemes elébe menni a dolgoknak, de a gyors munka is elengedhetetlen. A trialógus sok sorozata folytatódik, és nyilván az érdemi trialógusok között technikai trialógusok is lesznek. A szolidaritás a mandátum témájában, a gyors előrelépés, az együttműködés és a az ütemterv. Ez mind nagyon fontos. Persze tudom, hogy ez mind nem lesz kifejezetten egyszerű. Alapvető az, hogy, meg, hogy a tanács megpróbálta harmonizálni e, a feltételeket. Ez nem az Európai Parlament álláspontja, nem ezt szavaztuk meg, de tudni kell, hogy minden feltételezés mellett nagyon odafigyelünk arra, hogy hogy a tanács hozzáállása ne jelenthessen kiútat arra, vagy alibit arra, hogy a parlament szándékait eltérítsék. Nyilván minden tagállamnak megvannak a saját elképzelései, nyilván minden tagállamban megvannak az elképzelések, illetve a különböző feltételek, adottságok. Ebben már eleve nem értünk egyet a tanácssal, aztán a kollektív érdekek benyújtásának, illetve a képviseleti eljárás benyújtásához megfelelő feltétellel rendszer, rendelkező egységek megvannak a tagállamokban aztán a különböző elvek is érvényesülnek, mely szerint a felhasználó fizet, illetve a vesztes fizeti az eljárást. Illetve még egy vélemény eltérés van a jogszabály átültetésnek a határideje. A tanács határidőnek 42 hónapot jelent meg, szerintem ez túl hosszú határidő, 42 hónap, majdnem 4 év. Ez azt jelenteni, hogy első olvasatban, az előző mandátumban elfogadtunk egy szöveget, és a fogyasztók védelmére vonatkozó jogszabály nem lépne életbe a következő mandátum előtt, ez nem elfogadható. Mi egy észszerű Határidőt javaslunk 12 plusz 6 hónap, tehát ez másfél év. Ennek elégnek kell lennie, ennél többet nem várhat a fogyasztók védelme. Az elkövetkezendő hónapokban tehát ez fog bennünket foglalkoztatni, tárgyalni fogunk, és aktív egyeztetésre kerül majd sor. Én az európai parlamenti képviselőktől kapott mandátumot nagyon komolyan veszem, nagyon nagy többséget kapott ez a mandátum, eh, de hát intelligensen és a konszenzusra törekedve kell tárgyalni. Eh, én eh, bizakodom, akkor is elnök asszony, hogyha maga éppen egy videót néz, hadd emlékeztessem arra, hogy a következő trialógus hamarosan itt van, és mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy optimisták legyünk. Egyébként én természetemtől fogva is optimista vagyok, úgyhogy igyekszünk a megoldást minél hamarabb megtalálni. Köszönöm szépen. Nagyon ösztönző és optimista az ön hozzáállása. Hautala asszony a következő. Um, we have been, uh... Köszönöm szépen. Nagyon jó volt az együttműködés Köszönöm szépen, köszönjük szépen Didier úrnak a kiváló munkát, fantasztikus eredményre jutott itt a parlamentben. Folytatjuk az egyeztetést. Az első trilógusban persze vannak még nyitott kérdések, Geoffrey, Geoffroy ezeket elmondta. Biztos vagyok benne, hogy ezek ben előre tudunk majd lépni, de az is biztos, hogy a tanácsnak kompromisszumot kell kötnie az átültetés határidejével kapcsolatban. 42 hónapot várni, hát ez, ezzel tulajdonképpen ez kitölti a mandátumunk hátralévő részét, ez túl hosszú. Aztán a minősített egységek, a megosztott kritériumok kérdése is felmerül. Itt nagyon jó érveink vannak arra, hogy egy kritériumrendszer legyen, nemzeti és nemzeti határokon túlmutató ügyekben egyaránt. Persze felmerül az a kérdés, hogy nem minden tagállamnak van ilyen mechanizmusa, de talán az Európai Unió támogatni tudja azokat a tagállamokat, amelyek képesek, hogy, hogy ki tudják dolgozni ezt a mechanizmust. Végül pedig Voltak felvetések eltérő igazságszolgáltatási rendszerekkel kapcsolatban, ez a, azonban ez a konkrét kérdés, ez a, a környezetvédelmi témákra is ki kellene, hogy terjedjen. Amit egyelőre látunk, az mindenképpen pozitív előrelépést jelentene, a lehető legtöbbet fogjuk ebből kihúzni. Köszönöm szépen! Örülök, hogy ilyen pozitív szellemben működnek egyet, együtt. Carol, köszönöm szépen! Köszönöm a tájékoztatást Örülök, hogy ilyen jó az együttműködés eh, azok között, akik részét képezik ennek a csapatnak, én nem. Eh, minden esetre egy saját kezdeményezésű jelentésben állapodtunk meg a eh, hedge fundok esetében a vitarendezés finanszírozásával kapcsolatban. Ez valamennyire összekapcsolódik ezzel a témával. Ha jól értem, még nem vagyunk célvonalban. Általános az optimizmus az átláthatóságot illetően, a szövegben a képviseleti eljárások finanszírozásával kapcsolatban. A kérdése kihez szólt? Didier úrhoz, Didier úrhoz. J'avais pas compris que c'était une question, mais je me réjouis en tout cas de pouvoir lui répondre à une question que je n'avais pas. Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy van egy ilyen saját kezdeményezésű jelentés a témában. Tudniuk kell, hogy a parlament szövegeiben kizártuk azt, hogy a minősített egységek például az ügyvédi az ügyvédi irodák ezeket a képviseleti eljárásokat folytathassák, ahogy, mint ahogy ez történik az Egyesült Államokban, mert az Egyesült Államokban ez tulajdonképpen teljesen túlterjeng és túlburjánzik, és ezt nem akarjuk itt Európában elérni. Én ügyvéd vagyok, és, és odafigyeltem arra, hogy az irodákat kizárja abból, hogy ők, mint olyanok, kollektív érdekvédelmi eljárásokat indíthassanak, Természetesen az ügyvédi irodák tanácsot adhatnak a minős, minősített szerveknek, amelyek megtehetik, amelyek elindíthatják ezeket az eljárásokat. Minden esetre az ilyen minősített szervezetekről lesz egy lista, és itt a finanszírozás, a feltételek, az átláthatósági kritériumok meghatározásra kerülnek majd, annak érdekében, hogy a kollektív érdekvédelem eh, semmilyen esetben sem lehessen öncélú. Egyes cégek, mint ahogy az Egyesült Államokban ez előfordul, egyes eh, Egyesült Államokbeli esetekben csak arra használják ezeket az eljárásokat, hogy a másik céget vagy a versenytársakat eh, destabilizálják. Itt eh, Európában csak a fogyasztók érdekeinek védelme állhat, lehet cél. Nagyon sok fogyasztó kedvegy, kedvezményezett lehet például kártérítésből. Biztosítani kell azt, hogy a pénz teljesen a fogyasztók érdekeit szolgálja, például úgy, hogy egy olyan alapba folyik, amelynek csak az a célja, hogy a fogyasztókat kártalanítsa. E, tehát nem az ügyvédi irodán keresztül folyna a pénz, amely esetleg ezt e, ezzel visszaélhetnek. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a pontos választ. If I may, if I may uh, um, something out of out of order because this is an, uh, indeed an extraordinary. Ez egy, ez egy rendkívüli ülés, aminek rendkívüli a vége, de még nincs is vége. Lehet, hogy először le kéne zárni az ülés, és aztán beadni nekem a szót. Akkor még rendkívülibb lenne. One last piece of business, which is the, um, the announcement from the coordinator. Úgy látom, hogy uh, a, ko- a koordinátorok üléséről be kell még számolnom. Jó? yes, it was. It was a very, very friendly coordinators meeting yesterday. Um, so... Igen, nagyon jól sikerült az ülés, tegnap zajlott. Tegnap a koordinátorok úgy döntöttek, hogy saját kezdeményes jelentésre vonatkozó kérést visszavonnak, a szubszidiarisról szóló jelentés lenne, jó, 2017-18-ra eh, vonatkozóan egy később időpontban fogják ezt a kérést ismételten benyújtani. Elmondanám, hogy miért. Azért, mert a femmel együttesen lesz majd egy közös jelentésünk. Azt nem tudnánk megcsinálni, hogyha ezt az e, saját kezdeményes jelentést is megcsinálnánk, hiszen a kótánkat már kitöltöttük. A következő jelentéstevőkről beszélhetek. Zembeszkül, ECR, Puigdemont úr mentem jogával kapcsolatban, Volken úr digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály, Del Blanco úr saját kezdeményes jelentésben, mesterséges intelligencia Fossz úr, a polgári felelősség, illetve a, a mesterséges intelligencia, Löbreton úr, a mesterséges intelligencia és értelmezések, Szezseni kolléga, szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban, Sabrina Picinodelli. Pinodelli. Ezt végül nem, ez nem az, amit visszavontunk, tehát ő meg fogja ezt kapni, és Vre a kolléga az egy imkós jelentésnek lesz majd a vélemény szerzője. A femmel az 51-es szabály értelmében egy közös jelentést fogunk szerezni a, a otthonon belüli erőszakkal kapcsolatban, illetve az a nem a, a, a pénzügyi bejelentés, a pénzügyi jelentések hiányára vonatkozó ö, ö, hiányosságokról is lesz majd egy jelentésünk. Azt hiszem, akkor mindent elmondtam, igaz? Igen, köszönöm szépen, én is szeretnék köszönet mondani. Van egy szomorú feladatom, amely ülés lezárásakor kell valamit mondanom. Politikai kontextus miatt is szomorú ez. Egy korszak végére érünk. Azért is szomorú, amit mondanom kell, mert megszerettük már az ön munkáját, láthatóan teljes szívvel, lélekkel, humorral mindent megtett azért, hogy a munkát végezze. Ó, itt nagyon nagy a jövésmenés. és bizt, ugyanakkor biztos kézzel vezette az üléseket és egyáltalán a szakbizottság sorsát. Ezt nagyra becsüljük. Nagyon sajnálatos, hogy mindennek vége. A frakcióm nevében hadd mondjam azt, hogy szerettük volna, hogy ez folytatódik, és szerintem nem csak a frakcióm nevében mondhatom ezt. Legalább még négy és fél évig szerettük volna, ha itt marad. Köszönök mindent, és nagyra becsésünk eléül, hadd adják át valamit a mi nevünkben, illetve a titkárság nevében egy csokor, ezt haza lehet vinni Írországba, remélem valamilyen más pozícióban még viszont láthatjuk. Presidente, anche io voglio associarmi. Elnök asszonyon is szeretnék csatlakozni a rokonszem nagyra becsülés hangjaihoz, illetve a köszönet nyilvánításhoz, amelyet az alelnök úr megosztott önnel. Különböző frakciók tagjai vagyunk, de hogyha létrejön egy baráti, egy együttműködési, rokon szemben alapuló viszony, egy lojális együttműködés, még akkor is, hogyha a politikai nézőpontjaink különbözőek, akkor mindig fájdalmas az, hogy a jövőben már nem lehet olyan elnökünk, mint ön. Tehát még egyszer szeretnék hangot adni nagyra becsülésemnek, és minden jót kívánok önnek, hogy az ön politikai szerencséje találkozhassék az Európai Parlament jövőjével és az összes parlamenti képviselő jövőjével, és minden jót kívánok a további pályafutásához. Minden jót köszönöm. Thank you. Um, I would just like to say thank you so very much to all of you. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Hatalmas élmény és megtiszteltetés volt, hogy elnökölhettem ebben a bizottságban. A munka minden részét élveztem Tegnap volt egy kis delegációs ülésünk. A legmeredekebb tanulási görbe kaptam meg. Hiányozni fog mindenki innen a szakbizottságból. Kár, hogy annyi franciát nem szedtem magamra, hogy meg tudjak szólalni az üléseken franciául, de hadd mondjam azt, hogy au revoir. egész biztos jövőben még eljövök ide látogatóba, és tudnom kell, hogy mi, a, mi lett a sorsa a saját kezdeményezésű jelentéseknek. Viszontlátásra!